Itt nincsen sem catch the eye, tehát spontán kérdések, sem pedig kék kártya. Körülbelül 40 percünk van erre. Még úgy is, hogy csak az elnökség, a bizottság, Sefkovics alelnök úr, utána pedig valamennyi frakció képviselője fog majd hozzászólni, és kérem, hogy mindenki tartsa magát a hozzászólási időhöz, azért, hogy a Szaharov díj átadásáról ne késünk le. Először is, tehát a bizottság nevében Sefcovics alelnök úr fog hozzászólni. Marosz, öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Nagy örömömre szolgál, hogy ma bemutathatom a 2014-es bizottsági munkaprogramot, ami egy intenzív politikai párbeszéd eredményeként született meg a két intézmény között az unió helyzetének felvázolása alapján, az elnökök konferenciájának megalapításai alapján, valamint a strukturális párbeszéde keretében. A politikai párbeszéd elősegíti, hogy valós konszenzus szülessen a legfontosabb szakpolitikai területeken, gondolva itt az intézményi átmenetre és a polgárok érdekeire, ami egyértelműen rámutat, hogy a célszerűség, a bankunió kiteljesítése, a növekedés és a munkahelyek teremtése áll előtérben. Itt arra törekszünk, hogy a reformokkal kapcsolatos munkát tovább folytassuk, amin már az elmúlt öt évben is dolgoztunk. Tekintettel a korlátozott számú új kezdeményezésekre a bizottság elsősorban a jogalkotásra helyezi a hangsúlyt a legfontosabb javaslatok mentén. Ezen kívül felkérjük a tagállamokat is, hogy valósítsák meg mindazt, amiben megállapodtunk, mégpedig késedelem nélkül. A több éves pénzügyi keret tekintetében a parlament igen komoly szerepet játszott abban, hogy a költségvetést sikerüljön jóvá hagyni, ami egész Európa számára nagyon fontos, és üdvözlöm a tegnapi MFF döntést. Az MFF programokat minél előbb meg kell valósítani annak érdekében, hogy a válság által sújtott polgárok és vállalatok számára ez kézzel fogható eredményeket hozzon. Nagyon nehéz körülmények között kellett dolgoznunk a gazdasági helyreállítás kapcsán, a bizalom visszaállítása terén. Ugyanakkor viszont nem lehetünk teljes mértékben elégedettek, tovább kell járnunk ezen az úton, mégpedig együtt. A bizottság a 2014-es szemesztert múlt héten terjesztette elő, itt megerősítettük a szociális dimenziót, és most első alkalommal készítette el a bizottság az értékelését a költségvetés tervezetről, ezt múlt pénteken adtuk közre. Az EMU kapcsán is arra törekszünk, hogy teljes mértékben megvalósuljon a demokratikus ellenőrzés. A az új mechanizmusok átalakítják majd a banki ágazat térképét, és itt gondolok például a betétgarancia rendszerekre, a különböző szanálási rendszerekre, amelyek még a mandátum lejárta előtt megvalósulhatnak, és ez azonban úgy tűnik, hogy még a messzi jövőbe is mutat, ami pedig a fiatalok munkanélküliségét illeti. A tagállamokra nyomást kell gyakorolni, gyakorolnunk annak érdekében, hogy az európai forrásokat észszerűen használják fel a fiatalok megsegítésére. Hat tagállam már kifejezte készségét ezen a területen, és tovább dolgozunk a többi tagállammal is annak érdekében, hogy ezek a tervek még az év vége előtt helyükre kerüljen, annak érdekében, hogy a 6 milliós Youth Employment Initiative folyosítása megkezdődhessen. Ami a közszolgáltatásokkal kapcsolatos munkát illeti, itt is folyik a munka, finanszírozás az egyik fő prioritás, és arra törekszünk, hogy az új KKV finanszírozási eszközt is tető alá hozzuk. A zöld könyv kapcsán is folyik a munka a 2014-es gazdaságpolitika kapcsán. A gazdaságok még mindig igen sérülékeny állapotban vannak, éppen ezért a kereskedelmi napirendünkön az összes ágazatra vonatkozóan ki kell fejtenünk a tevékenységünket. Észszerűsített szabályzásra van szükség. A parlament is komoly figyelmet fordított az egységes piacra vonatkozó jogszabályok kapcsán például az elektronikus aláírások, a közvetlen fizetések kapcsán és ezek a polgárok számára is érezhető változásokat hoznak. Az energia is nagyon fontos terület, és éppen ezért folytatnunk kell azt a munkát, aminek eredményeként megszületett az egységes energiapiac. Itt hosszú távú beruházásokra van szükség, és a bizottság egyértelmű keretet kíván teremteni a 2020-on túli eh, környezetkímélő energiapolitika tekintetében is. Napjainkban elsősorban a gazdaságra helyezzük eh, a hangsúlyt, eh, ugyanakkor más területekről sem feledkezhetünk meg. A növekedéshez és a munkahelyteremtéshez egyaránt fontos a szabadságjogok érvényesítése hogy az új kihívásokkal és kockázatokkal szembe tudjunk szállni. Az adatvédelmi keret kialakítása hivatott biztosítani, hogy a biztonság területén is élhessenek a vállalkozások és a polgárok a jogaikkal. A jogállamiság is legalább ennyire fontos, hiszen ez meghatározó pontjából. Végezetül pedig nem feledkezhetünk meg az európai politikai pártok finanszírozásának rendszeréről a következő választások előtt. 2000 14-ben tovább is, továbbra is érvényesíteni kívánjuk az európai értékeket világszerte. Hatékony fejlesztéssel és finanszírozással tudunk ezen a területen fellépni, és ezzel biztosíthatjuk, hogy békés fejlődést biztosítsunk Európában és Európán kívül is. Az erőfeszítéseinket tehát ezekre a területekre kívánjuk fordítani. Az összes javaslatot igyekszünk lezárni, és arra törekszünk, hogy zökenőmentesen kezdődhessenek meg az MFF programok. És e tekintetben szorosan együtt kívánunk működni a parlamenttel, a, az európai polgárok javára a jogalkotók együttműködése nagyon fontos annak biztosítása érdekében, hogy a polgárok számára egy erősebb, egységesebb és nyitottabb, a világra nyitottabb Európát hozzunk létre. Köszönöm szépen, és várom a vitát. Köszönjük szépen, alelnök úr. Most pedig a frakciók következnek. Először is az Európai Néppárt nevében eh, két és fél percben Szájer úr kap szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A 2014-re szóló bizottsági munkaprogram eh, fontos, hogy betartsa azt az elvet, amit eh, biztos úr is említett, méghozzá azt, hogy néhány és világosan meghatározott prioritást rögzítsen

Köszönöm, elnök úr. A bizottság alelnökének utolsó szavaira utalnék vissza. Valóban meg kell mutatnunk az európai polgároknak az elkövetkezendő hónapokban, hogy képesek vagyunk választ adni az aggodalmaikra és a szükségleteikre. Az én frakcióm szerint nem szabad az erőfeszítéseinknek lanyhulnia a következő hónapokban, ki kell használnunk a rendelkezésre álló időt. És egy fordulóponthoz érkeztünk politikai szempontból is, és prioritásaink szempontjából is. A növekedés felé kell fordulnunk, munkahelyeket kell teremtenünk, jó minőségű munkahelyeket, meg kell védenünk a munkavállalók jogait, és mindennek vonatkoznia kell minden munkavállalóra, különösen azokra, akik az Európai Unión belül mobilak. Ugyanis jelenleg egyes országokban az ő jogaikat még veszélyek fenyegetik. Másodszor pedig az ifjúsági munkanélküliség ellen kell fellépnünk. Jelen pillanatban az Európai Unió 15 országában 20 és 30 százalék között van a a fiatalok munkanélkülisége 6 országban 34 országban, 42-ben pedig 50% fölött van a fiatalok munkanélkülisége. Megkérem a bizottságot, hogy továbbra is folytassa ezen a területen a küzdelmet. Fel kell lépnünk az egyenlőtlenség ellen és a területi kohézió mellett. A makrogazdasági feltételeket szankciókkal együtt be kell vezetnünk de azon országok esetében, amelyek nehéz helyzetben vannak, ez tévedés lenne. Illetve az a döntés, hogy csökkentjük az európai szociális alap forrásait, akkor, amikor azokra a legnagyobb szükség lenne, az is egy elhibázott lépés. Csak a források 25%-ának bevonásával tudjuk elérni a szociális célkitűzéseket, és nem csökkenthetjük ezt a finanszírozást a következő években, amikor az Európai Unióban nagyobb a szociális válság, mint valaha. Köszönjük, Erike! A liberálisok nevében DAF kolléga következik. Elnök úr! A liberális frakció üdvözli a bizottság igen szigorú munkaprogramját, illetve az abban foglalt eh, prioritásokat, amelyet a parlament eh, mandátumának eh, végéig igyekszik elérni. A bizottság munkaprogramja szerintem nagyon jó jól tükrözi a bizottság és a parlament közötti együttműködés. Ugyanakkor azonban hiányolom azt, eh, hogy a miniszterek tanácsa nem játszik elő szerepet eh, az intézményközi együttműködésben. A trojka stílusú elnöki programok eh, világát éljük, ami csak részleges, inkoherens és nem kellően következetes. Azt hiszem elérkezett az ideje annak, hogyha a az unió jogalkotási teljesítményét javítani akarjuk, akkor az Európai Tanácsnak is kezébe kell ragadnia az irányítást, és az rendes tanácsi ügyrend igazgatását. Az új parlament megválasztásra kerül, új bizottság fog alakulni, és arra kell majd törekedni, hogy a, bizo- hogy a tanács is szorosan részt vegyen a jövőbeni munkaprogramok kialakításában. Köszönjük, Andrew. A zöldek nevében egy percben Janik Zsadó következik. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr, a szót. Bizottsági alelnök úr, kedves kollégák! Az Egyesült Államokkal való szabadkereskedelmi tárgyalás nyilván nagyon fontos része lesz a bizottsági munkaprogramnak. Mindannyian tudják önök is, hogy olyan fontos választásokról van szó, a közszolgáltatások, a fogyasztóvédelem, a befektetők joga, a hormonkezelt marhahús, az adatvédelem terén, amelyek rendkívül fontosak Ugyanakkor az európai állampolgárokkal szemben nem igazán átláthatóak ezek a tárgyalások. Ön a közösségi értékekről beszélt, biztos úr. A tanács és a bizottság, amelyek ma az európai állampolgároknak tiltják, hogy hozzáférjenek a tárgyási mandátumhoz, hogyan beszélnek demokráciáról? Hiszen önök is tudják, hogy az Európai Unió csak a multikat szolgálja, ez nem jó az állampolgárok számára, hiszen ellentétes érdekeikkel. Úgyhogy az öldek azt kérik önöktől, hogy teljesen átláthatóak legyenek a tárgyalások, amelyek segítségével az európai állampolgárok tudják és szomon követik azt, hogy hogyan tárgyalnak. Köszönöm. Köszönjük, Zsadó kolléga. Az európai konzervatívok és reformerek nevében másfél percben Szimanszki úr következik. Panie i panowie, e, zadaniem numer jeden każdej komisji... Hölgyeim és uraim, az első feladat, ami az Európai Bizottság előtt áll, az, hogy e, felülvizsgálja az európai jogszabályokat versenyképességi szempontból. Az Európai Unió ma felelős azért is, hogy az európai a gazdasági tevékenysége csökkent. Ha a bürokratikus adminisztratív terheket könnyíteni lehetne a kis és középvállalkozások számára, és egy szolgáltatás és digitális piacot tudnánk létrehozni és ezt szabadabbá tenni, azzal igen sok hasznot tudnánk teremteni az európaiak számára ahogy azt az Egyesült Királyság és hat másik kormány is javasolta, ezt kellene tennünk. Nincs szükségünk túlságosan sok szabályra, viszont a befektetőknek előrelátható intézkedések és kiszámítható környezet kellenek. Különösen igaz ez az Egyesült Államokra. A közös piac jelenleg az egyetlen válság ellenes intézkedés, amit tehetünk, és ezt a valóságban is meg kell erősítenünk. Köszönjük! Az európai liberálisok és demokraták nevében egy percet kap a hozzászólására Paxas kolléga. Pane pirmininke, gerbemi. Elnök úr, kedves kollégák, jövőre az EU-nak számos kihívással kell szembenéznie az intelligens és fenntartható növekedés, a munkahelyteremtés, ezek elsősorban. És üdvözlöm, hogy a bizottság is azt javasolja, hogy a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés az elsődleges prioritás. Elsősorban a fiatalok körében kell fellépni a munkanélküliséggel szemben. Ugyanakkor viszont én azt javasolnám, hogy legyünk konkrétabbak a fellépésünkben. Mire is gondolok? Az EU ma például az uborka és a banán méretét igyekszik szabályozni. Ha azonban valóban hatást akarunk elérni, akkor elsősorban arra kellene törekedni, hogy meghatározzuk a minimálbér szintet egész Európa számára. Mindenhol hangoztathatunk csodálatos szavakat arról, hogy erősíteni kell az egységes piacot. Ez azonban nem lehet kellően erős, hogyha a népesség nagy része a szegénységi szint alatt él. Tehát új megoldásokat kell találni a fiatalok munkanélküliségének visszaszorítására, és e tekintetben a munkaadókat is támogatni kell, vagy esetleg csökkenteni a munkaerőre háruló adókat, terheket a 35 év alatti korosztályban. Köszönjük, Paxas kolléga. Az utolsó hozzászóló pedig ebben a vitában a függetlenek nevében másfél percet kap, ő pedig Borgézió úr lesz. Köszönöm. A nagy szavak után az, az immigráció terén Lampedusa ö, tekintetében nem igazán történt semmi és pedig itt konkrét és azonnali stratégiáról van szó, amire szükség lenne, hogy ezeket a tragédiákat elkerülhessük, mint amit Lampedusában is tapasztaltunk. Egyetlen egy kérdésem lenne, a bizottság mit vár megoldani ezzel a költségvetéssel? Itt az Európai Parlamentben. Mi a helyzet a német helyzettel? Hiszen óriási derivált termékeket szállítanak a német bankok, több százezer milliós eurós mértékben vándorol a pénz az adóparadicsomokba. Óriási veszteségeket okoznak ezek, és ezért szükséges az azonnali fellépés, hogy átlátható megoldást szülessen erre. Erre már született kérdés. Nos, ami az európai állampolgárokat illeti, mi a helyzet Szardiniával a közlekedés szempontjából, hiszen nincsenek utak, amelyeken az árvizek által sújtott területekre segítséget lehetne szállítani. Én egy dolgot kell, hogy mondjak. Szardiniát gyarmatként kezelték, és a függetlenségét egyáltalán nem vették figyelembe. És ez igaz több más területre is. Szardiniának most szolidaritásra, konkrét segítségre van szüksége. De ez a tragédia felelősöket kíván politikai szempontból is, az Európai Parlament részéről is. Köszönjük, hogy betartotta a hozzászólási időt, a vitát pedig a bizottság alelnökének hozzászólásával zárjuk. Megkérem, hogy reagáljon a frakciók képviselőinek hozzászólásaira. Sefkovics úr, öné a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr és szeretném megköszönni minden tisztelt képviselőnek, hogy betartották a vita struktúráját. Biztos vagyok benne, hogy nem volt könnyű megtartani ezt a szerkezetet, hiszen rengeteg jogalkotási tervezet született, és ezek közül kellett kiválasztanunk a prioritásainkat. A mandátumunk levő idejét pedig arra fogjuk kihasználni, hogy a legmagasabb uniós hozzáadott értékkel rendelkező kezdeményezéseket elindítsuk. Illetve a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés szempontjai szerint fogjuk ezeket kiválasztani. A mellékletben most jelenik meg elsőként az, hogy hogyan tervezzük csökkenteni az adminisztratív terheket. És a prioritásaink között láthatják azt is, hogy azt javasoljuk, hogy a következő időszakban váljanak egyszerűbbé az eljárások, és azt hiszem, hogy a jövőben is ezeket fogjuk majd követni. A jobb tervezésre is utalt Duff kolléga, és én nagyon egyet tudok érteni ezzel a gondolatával. mi is rájöttünk már arra, hogyha jobban végre akarjuk hajtani a terveinket, hogyha jobban tervezni akarjuk a tevékenységeinket, és jobban össze akarjuk hangolni a tanácsi munkacsoportok, illetve a parlamenti szakbizottságok munkáját, akkor fontos az, hogy minden intézmény ugyanabban az ütemben haladjon előre. És nagyra értékelem azt is, hogy egyes miniszterek azt javasolták, hogy a következő választások után a három intézménynek össze kellene ülnie, és az Európai Parlamentnek és a bizottságnak közösen kellene dolgozni egy olyan megállapodáson, amibe a tanácsot is be tudjuk vonni. Ugyanis így sokkal hatékonyabban tudnánk együttműködni a jövőben. Természetesen biztosíthatok mindenkit arról, hogy a bizottság számára nagyon fontos, hogy a közös munka módszereit kövessük, illetve az is, hogy hatékonyabbak legyünk. Szájer úr kiemelte az iparosítás fontosságát, és szeretném őt is biztosítani arról, hogy a bizottság erről is készít éppen most egy közleményt. Ebben elemezzük az energia árak alakulásának legfontosabb okait, ugyanis láthatjuk, hogy ez igen fontos tényezője az európai gazdaság versenyképességének. És szeretnénk ezt a két közleményt egyszerre megjelentetni, és ennek megfelelő intézkedéseket fogadnánk el. Guerrero úr helyesen rámutatott, hogy a munkanélküliség az egyik legfontosabb probléma az Európai Unióban. Erőteljesebb, izmosabb növekedésre lenne szükség ennek a megoldására, és észben kell tartanunk azt is, hogy a munkahelyteremtés körülbelül fél egy évvel jár a gazdasági növekedés üteme mögött. Ezért az egyik legfontosabb prioritásunk az, hogy a tagállamokat az ifjúsági garancia elfogadására ösztönözzük. Ugyanis az ifjúsági munkanélküliség aggasztóan magas, és már jövő év január 1-től fel lehetne használni az ifjúsági garanciára szánt összegeket. A bizottság készen áll, remélem, hogy a tagállamok is. Paxas úr említette a munka, munkára nehezedő adókat. A legtöbb országspecifikus ajánlásba is beleírtuk azt, hogy a tagállamok számára javasoljuk, hogy ne adóztassa túl a munkára nehezedő adókat, és vezessen be növekedésbarát adópolitikákat. Ugyanis a munkát terhelő adók nehezítik a mobilitást és akadályozzák a munkahelyteremtést. Az adópolitikát tehát annak megfelelően kell alakítani, ahogy a munkahelyeket is szeretnénk sokasítani. És köszönöm, hogy ilyen sokan említették az administratív terheket. Ez valóban egy olyan terület, ahol igazi hozzáadott értéket tudunk teremteni uniós szinten. És ahogy már igen sokszor megbeszéltük ezt ebben a házban is, illetve a miniszterekkel is, ennek egy közös erőfeszítésnek kell lennie. Uniós szinten kell kidolgoznunk azt, hogy eh, hogyan tudjuk csökkenteni a bürokratikus terheket. A legfontosabb az, hogy az uniós jogszabályokat megfelelően ültessék át a nemzeti eh, szintre a tagállamok igen sokszor úgy ültetik át ezeket a jogszabályokat, hogy azzal csak szaporítják az administratív terheket. Ebbe igen sok energiát fogunk fektetni, évente jelentést fogunk erről készíteni, és egy értékelő lapot is kidolgozunk majd, ami a tagállamok erőfeszítéseire koncentrál majd. Ez azt fogja értékelni, hogy hogyan csökkentik a tagállamok az administratív terheket. Reméljük, hogy ez egy egészséges versenyt fog teremteni a tagállamok között, és uniós, illetve nemzeti szinten is pozitív eredményt fog hozni már egy év alatt. Borgézió úr a Lampedusai tragédiáról beszélt. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy a mediterrán munkacsoport keményen dolgozik ezen az ügyön. Már október elején benyújtottak bizonyos javaslatokat, és remélem, hogy erről nem csak a parlamentben, hanem számos tanácsi konfigurációban is beszélni fognak. Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti tárgyalásokról tudjuk, hogy ez mennyire fontos, mennyire sokat jelent az, hogy évente 190 milliárd euró többlet folyna be az uniós költségvetésbe. Mindehez ugyanakkor uniós szabványokat kell teremteni új termékek és technológiák számára. Azonban ki kell tűznünk a prioritásainkat ahhoz, hogy ambiciózus módon tudjunk ezeken a tárgyalásokon fellépni. Ez az uniós vállalkozásoknak is csak a javára válhat. Köszönjük. Köszönjük szépen a bizottság alelnökének, és nem zárhatom le a vitát anélkül, hogy el nem mondjam, hogy mennyire kellemes önnel mindig együtt dolgozni. Az, elnök úr, az alelnök úr beszélt a küszöbön álló választásokról, és az ilyen esetekben mindig egy miniszter szokott a parlamentbe kerülni, máskor pedig egy miniszter a bizottságba kerül, és nagyon remélem, hogy ezek a miniszterek el fognak majd jutni a parlamentbe és a bizottságba is, és sokat fogunk majd egymástól tanulni, és ugyanazzal a lelkesedéssel tudunk majd együttműködni a kormány közi szinten is, mint ahogy azt közösségi szinten szoktuk. Köszönöm szépen, kedves kollégák, ezt a vitát most lezárom. Nem, ebben a vitában sajnos nincsen kék kártya. Zsadó úr, napirendi kérdés, akkor parancsoljon, de nagyon röviden. Elnök úr, napirendi kérdésről van szó, ugyanis a bizottság alelnöke beszél a bizottság és a parlament közötti együttműködésről. Én feltettem neki egy kérdést a tárgyalások átláthatóságáról, és erre nem válaszolt. Tehát van egy gyakorlat, amit itt folytatni szoktunk, és ez az európai demokratikusan megválasztott közösség ennek keretében választ kérhet a bizottságtól. Természetesen valamennyiünknek jogunk van, hogy azt gondoljuk, hogy elégedettek vagyunk, vagy kevésbé vagyunk elégedettek az alelnök úr válaszával. Most viszont szeretném elmondani, hogyan működik ez a, ez a folyamat mostanában. Tehát most le fogjuk zárni az ülést egy időre. 12.30-kor kezdődik majd hivatalosan a szavazás, de remélem, hogy délben mindenki itt lesz, ugyanis akkor fogjuk átadni a Szaharov díjat. Ha napirendi kérdést, azt szeretne feltenni a kolléga? Gospodine potpredsjedniče, molila bih vas de mi dopustite. Eh, alelnök úr, szeret, szeretném megkérni, hogy Vukovárról megemlékezve a horvát veteránok ide látogatnak, és szeretném őket üdvözölni. Natural. Kedves kollégám, kedves barátom, mindenki tudja rólam, hogy én is jártam Bukovárban, illetve amikor a munkások házának csodás épületét újra felavatják, majd akkor nagyon nagy örömmel ott leszek én is. És nagyon örülök, hogy ebben a vitában én vezethetem most az ülést. Most pedig felfüggesztjük az ülést fél egyig, és akkor beszélünk majd erről a, arról a két kérdésről, ami még a délelőtti ülésből hátra van. Köszönöm mindenkinek!